Kedves barátaim, kérem, foglaljanak helyet. Szeretnénk elkezdeni az ülést. Um, Kedves barátaim, szeretném bejelenteni, hogy kezdjük az ülést. And it is my great... Nagy öröm számomra, ha megengedik, hogy szóljak, hogy minden jókat üdvözöljem itt az Európai Parlament épületében, hiszen évek óta hagyományá vált, hogy a parlament ad otthont a nyílt napoknak. Nagyon örülök, hogy itt a plenáris teremben ülhetünk össze, és segíthetünk egymásnak, a politikusoknak, a döntéshozóknak, az Európai Intézmények szakértőinek, hogy elgondolkodjanak a kihívásokon, illetve az előttünk álló lehetőségeken. Ezek a kihívások nyilván világosak önök előtt, csak gondolkodást, hanem ambíciózus fellépést is igényelnek. Megfelelő politikák kialakítása a célunk a nyílt napok során. A válság miatt nagyon érdekes most elgondolkodnunk a kihívásokon. Nem csak a prioritásokon, hanem azon is, hogy mennyire fontos a helyi és a regionális szint az európai vezetés szempontjából, még akkor is, hogyha ezek a kihívások több mint 20-30 évvel ezelőtt jelentek meg először. Nagyon sok intézkedés a helyi munkatársak bevonásától függ. El kell ismernünk a gyenge, illetve az erős pontokat is, és azt is, hogy össze kell fognunk. Elég, ezért ülünk itt össze rendszeresen, hogy jobban megértessük egymást, és megállapodjunk abban, hogy hogyan tovább. Szívből szeretném üdvözölni José Manuel Barroso urat, az Európai Bizottság elnökét, illetve a svéd miniszterelnök helyettest, Mod Olafson. Szeretném üdvözölni azt akartam mondani, hogy öreg barátaimat, de még nem olyan öregek. Luke van den Brande, a régiók bizottságának elnöke, és Pavel Szamecki, a regionális politikáért felelős biztost. Úgyhogy átadom a szót, kérem, üdvözlő beszédüket tartsák meg. Köszönöm, elnök asszony. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Kedves barátom Michel de Le Bár, a régiók bizottságának elnök helyettese, kedves kollégák, hölgyem és uraim! Nagy öröm számomra, hogy újra itt találkozhatom önökkel az Európai ö, Régiók és Városok hete alkalmából, amely minden alkalommal, minden évben rámutat arra, hogy milyen kulcsfontosságú szerepet töltenek be a helyi szervek az intézményközi együttműködésben és a partneri kapcsolatok kialakításában tiszteletbe kell tartani minden szintjét a kormányzásnak, amely a városfejlesztés és a régió, regionális politika szintjén rendkívül fontos. Ez azt jelenti, hogy ez az esemény rendkívül szilárd politikai dimenziót mutat. Egyértelmű a politikai akarat. Az Európai Tanács ugyanis döntést fog hozni a regionális politikát illetően. Ezeknek a döntéseknek bizony érezni fogjuk majd hatását. Nagy örömmel üdvözlöm a bizottság elnökének, José Manuel Barózónak újra jelölését. Mielőtt még összeállítaná az új bizottságot, és új partneri kapcsolatokat alakítunk ki a jövőben. Angolul szeretnék idézni a levelemből, amit írtam José Manuel Barroso úrnak. Gratulálni szeretnék önnek, és remélem, hogy folytatja majd ezt a fantasztikus projektet. A regionális és a helyi önkormányzatok közvetlenül felelősek azon programok végrehajtásáért, amit teljesen helyesen körvonalazott. Hatékonyan ki kell vezetni Európát a válságból, fel kell venni a harcot az éghajlatváltozással, új forrásokat kell teremteni a fenntartható fejlődésnek és a szociális kohéziónak, illetve támogatni a polgárok Európáját. Nyilván a nyílt napok, kedves kollégák, nyitott kommunikációs platformra adnak lehetőséget. Szeretném üdvözölni Szamecki biztos urat azért a, a, abból az alkalomból, hogy sikerült a regi főigazgatósággal kialakítanunk igen jó kapcsolatokat. Nagyon örülünk a régiók bizottságánál az ír népszavazás pozitív eredményének. Valózó elnök úr már elmondta, Köszönjük Írország! Jó hír ez Európa számára, illetve a területi kohézió számára. Az új szerződés megalapozza majd a demokratikusabb, dinamikusabb, átláthatóbb unió felépítésének lehetőségét. Jobban tudunk majd reagálni a kihívásokra a kontinensen és világszerte. Ami a nyílt napokat illeti, csak néhány pontot engedjenek meg, hogy kiemeljek az elkövetkezendő napok fontos vitatémái közül. A tagállamok számíthatnak a helyi és regionális munkatársakra, amikor a gazdasági válságra, az éghajlatváltozásra, a területi együttműködésre kell megoldást találnunk, hogy jobb életminőséget biztosíthassunk, és biztosítsuk a fenntartható fejlődést. Egyértelmű az üzenetünk, a válságot illetően ennek oka változó lehet eh, régiónként. Eh, a megoldások eh, a regionális intézkedésektől függenek, a megoldások tehát regionális intézkedésektől függenek. A legtöbb kihívás térben és ö, területileg is rendkívül fontosak. Hogyha nem sikeresek a vállalkozások és eltűnnek a munkahelyek, ez azt jelenti, hogy innovatívban kell fellépnünk. A régiók bizottságánál ezen konzultációk eredményeiről szeretnénk beszámolni a Lisszaboni stratégiát illetően, amelyre 80 regionális és önkormányzati munkatársunk képviselete reagált. Ezen kívül van még egy vállalkozói regionális program, amelynek célja a regionális vállalkozás támogatása és ösztönzése. Ezen kívül főleg a tanácsot szeretnénk felhívni arra, hogy tegyen tanúbizonyságot a rugalmasságról, ami az együttfinanszírozást illeti, olyan esetekben, olyan helyzetekben, amelyekben ma, amelyekkel ma is szembe kell néznünk. Másodszorban az európai régiók és városok aktívan lépnek fel az éghajlatváltozás ellen. Nagyon sokan már zöld gazdaságot kezdenek kialakítani. Az európai régiók és önkormányzatok a legjobb gyakorlatot cserélik ki egymás között a megelőzés, az adaptáció, az energiahatékonyság, a megújuló energiák és a fenntartható közlekedés terén. Az európai régiók és városok ezért lesznek jelen a kopenhágai éghajlatváltozási konferencián. A régiók bizottsága az éghajlatváltozást továbbra is az egyik legfontosabb témájának tekinti, Kopenhágán túl is. Ennek szellemében hívtuk meg az amerikai konferencia jövendőbeli elnökét jövő szerdára hozzánk, hogy az európai és az Egyesült Államok közötti megerősített együttműködést támogassuk, hiszen a területi együttműködés mutat rá arra, hogy polgáraink mindennapi életét mennyiben javíthatja mindez a határokon átnyúló együttműködés, a balti-tengeri régió stratégiája, és még sorolhatnám azokat a kezdeményezéseket a Duna, az Északi-tenger térségében, amely a területi kohézió nagyon jó példája. Az elkövetkező napok során ezek is felmerülnek majd, amelyek alátámasztják érdeklődésünket a helyi hatóságok iránt. Végül, de nem utolsó sorban, az unió jövője, költségvetése rendkívül fontos lesz hamarosan. Hisszük, hogy a kohéziós politikának továbbra is hozzáférhetőnek kell lennie minden régió számára. A gazdasági győztesek és vesztesek hagyományos térképét egyre inkább befolyásolja a globalizáció, az éghajlatváltozás, a gazdasági válság és a demokrácia holnap kohéziós politikájának potenciális lehetőséget kell teremtenie a fenntartható növekedésnek minden régióban. Az innovációs kapacitás, a vállalkozás, a fenntarthatóság, a foglalkoztatottság, a hozzáférhetőség segítségével. Ezen kívül a területi kohéziót új szabadságjognak is kell tekintenünk polgáraink számára. Ugyanis megválaszthatják azt, hogy hol kívánnak élni és dolgozni a potenciális földrajzi nehézségek ellenére. Olyan eszközé kell, hogy váljon ez, amely a, a területi ö, különbségeket erő, ö, erőteljes adóvá kovácsolja. Az európai ö, polgároknak össze kell fogniuk, és az elején kell kezdeni a problémák megoldását, mert egyszerűen nem lehet egy házat a tetővel elkezdeni felépíteni. Valós partneri kapcsolatra van szükség. Köszönöm a figyelmüket, elnök. Köszönöm szépen. Pavel Számecki úrnak szeretném megadni a szót, aki a regionális, regionális politikai felelős biztos parancsoljon. Elnök úr, elnök asszony, Régi Bizottságának elnöke, képviselők, eh, szakbizottsági tagok, hölgyeim és uraim, hogy üdvözöljem önöket. Ez már a nyílt napok hetedik eh, alkalommal megrendezésre kerülő, es- kerülő esemény sorozata. 7000 vendégünk, eh, egyetemi emberek, üzletemberek, helyi politikusok és mások vesznek részt eh, az Egyesült Államokból, eh, Kínából, Brazíliából, Ukrajnából eh, és az európai országokból, és foglalkoznak az európai kohézió kérdéseivel. Nos, látható ma már, hogy az Európai Unió nem csak finanszírozás biztosít, hanem a lehetőséget ad a tapasztalat cserére különböző régiók számára. A tavalyi nyílt napok óta nagyon sok minden történt, azóta megértük a globális pénzügyi és gazdasági válságot, amelyre az európai kilábalási tervvel reagáltunk, illetve más nemzeti és regionális szintű e, intézkedés csomagokkal. Ezen nyitott napok alkalmával a globális kihívásokra koncentrálunk és az európai megoldásokra. Ennek keretében belül szeretnénk véleményeket cserélni, és megbeszélni, hogy a régióink hogyan tudnak boldogulni ezen nehézségek idején, hogy tudják ezeket a kihívásokat lehetőségé alakítani. Négy a témánk lesz, az innováció, a klímaváltozás, a területi együttműködés és a kohéziós politika jövője. Először beszéljek az innovációról, az újításról. Az Európai Unió nagyon büszke arra, hogy a világ három leginnovatív országa közül kettő az Európai Unió tagja, ugyanakkor 17 eh, tagállamunk eh, az Európai Unió átlaga alatt teljesít ezen a területen. Hasonló különbségeket látunk a régiók között, körülbelül a régiók fele nagyon nagy eh, szakadékkal jellemezhető. Nagyon fontos, hogy ennek a deficitnek a csökkentésére mindent megtegyünk. Az Európai Unió 90 milliárd euró közeli összeget fog 2013-ig befektetni, ez majdnem a közös politika egy negyede, összességében, és az a feladatunk, hogy ezt a finanszírozásra lehető legjobban kihasználjuk a hosszú távú növekedés érdekében. A második a téma a klímaváltozás. Az Európai Unió elkötelezte magát eh, a klímaváltozás elleni küzdelemben, ehhez azonban a gazdaságainkat meg kell reformálnunk, leginkább a kevésbé fejlett tagállamokban. A nyílt napok lehetővé teszik a legjobb gyakorlatok bemutatását, ugyanígy helyi, helyi eh, projektek bemutatkozását, és annak megbeszélését, hogy a fenntartható fejlődéshez, gazdasági fejlődéshez mindez hogy járulhat hozzá. Az idei nyílt napok további altimája a territoriális és a területi együttműködés. Az Európai Unió elfogadta a e, e, balti térségre vonatkozó új projektjét, amely új, friss együttműködési lehetőséget biztosít az Európai Unió hasonló makrorégióinak Eh, a eh, bevonásával, illetve ott is alkalmazhatók lesznek ezek az eredmények. Sőt, eh, bízhatunk abban, hogy a Dunamedencére is átültethetőek lesznek majd a tapasztalatok. Végül a negyedik a téma, a kohéziós politika jövője. Nemrégiben végeztünk bizonyos értékelési munkákat a 2006 os programok kapcsán. Ezeknek eredménye kétségtelenül bizonyítja, hogy ez a politika hozzáadott értéket jelent, de azt is mutatja, hogy szükség van a reformokra. Tehát jobban kell figyelnünk a jövőre, az eredményekre, és egyszerűsítenünk kell a programot. Elődöm Danuta Hübner nagyon fontos politikákat indított meg, indított elvezetett be, azonban ez a téma számomra is rendkívül fontos személyesen. Szeretnék ennek alapján egy orientációs dokumentumot összeállítani, kiadni, és biztos vagyok abban, hogy a különböző szemináriumok keretein belül folytatott eh, párbeszéd eh, gondolkodási folyamatunkat erősíteni fogja. Ez alkalommal szeretnénk, hogyha nyitott napokból eh, mindenki tanulhatna. Most először kerül a sor, hogy több mint 60 híres kutató, egyetemi szakember vesz részt ezeken a szemináriumokon. Szeretném, hogyha meglátogatnák a Berlimon épület mellett fölállított sátrad is, ahol különböző előadásokra, performanszokra, bemutatókra kerül majd sor a hét folyamán. Mielőtt befejezném, szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak a 2009-es nyílt napok megszervezéséhez. Úgy gondolom, hogy ez, ez azért volt lehetséges, mert nyitott és igazán inspiráló együttműködésre voltak képesek a partnerek, elsősorban a bizottság regionális politikája felelő felelős biztossága, a régiók, az Európai Unió regionális, Európai Parlament regionális bizottsága és más partnerek. Bízom abban, hogy önök a következő néhány napban a szemináriumokon való részvétel közben ki fogják ki tudni használni azt a tudást, azt a közvetlen párbeszéd lehetőséget, amelyre lehetőségeink lesznek. Kérem, hogy fogadják be ezt a tudást, vigyék haza és terjesszék. Köszönöm. Thank you, Commissioner. With this we have finished. Köszönöm, biztos úr. Ezzel a nyitó beszédek véget is értek, és szeretném megadni eh, Barozó úrnak a szót, hogy nyitó előadását tartsa meg. Monsieur le Président. Régióbizottsági elnök úr, eh, regionális fejlesztési bizottsági elnök asszony, eh, svéd eh, miniszterelnök helyettes asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Mindig nagyon örülök, amikor részt vehetek a nyílt napok megnyitóján. Már hozzászoktam ehhez a fórumhoz, ami rendkívül fontos a régiók számára, illetve minden politikai felelős számára Európában. Szeretnék köszönetet mondani a régiók bizottságának, illetve a regionális fejlesztési ügyekért felelős biztos úrér, úrnak, illetve a a regionális szakbizottság elnökének ezért a kezdeményezésért. A New Yorki ülésről jöttem vissza. Két fontos helyszínről, két kihívásról, a válság, a gazdasági válság, illetve az éghajlatváltozás elleni harc, ez a kettő. Ezen kihívásokkal szemben nem elegendőek a politikai receptek. Pontosan ez az a téma, amit önök is választottak a nyílt napok során. Világszintű kihívás, európai válasz. Új válaszokat kell találnunk az új kérdésekre, hiszen a világ, amely kilábal majd a válságból, más lesz, új szabályokra lesz szüksége, hát ez a politikai kihívás, ami előttünk áll. Nyilván először azt kell elérnünk, hogy kilábaljunk a válságból. Európai szinti tervünk óriási költségvetést takar, ilyenre még nem volt példa. Az európai GDP több mint 5%-át kell erre felhasználni. Ennek a programnak pedig több területen is hatnia kell, a foglalkoztatás, az innovációs beruházás, a kompetenciák, az infrastruktúrák terén. És az Európai Unió dinamizmust is javasolt világszinten a G20-ak folyamata során, azért, hogy a válság ellenes intézkedéseket még jobban megvilágítsa világválságra világszintű megoldásra van szükség. Pittsburghben partnereinkkel úgy döntöttünk, hogy ezt a dinamikus együttműködést, koncentrációt kiterjesztjük. Hiszen szükség van erre a világ gazdaságának. Az Európai Unió fontos hozzáadott értéket képviselít, hiszen amellett, az e érv mellett vagyunk, hogy globálisan kormányozzunk. Nagyon fontosak a hosszú távú reformok is. Európa meg akarja győzni a G20-akat, hogy állapodjanak meg valamilyen pénzügyi reformban, amely etikusabbá, megbízhatóbbá teszi a valós gazdaságot, hiszen erre van szüksége. Európa nagyon fontos volt Pittsburghben a javaslatok terén. Önök is tudják, hogy az Európai Bizottság a közelmúltban javasolt valós európai pénzügyi megfigyelő rendszert. A tanács előtt vannak már a javaslatok, és az az igazság, hogy mi vagyunk az elsők a világon, akik előterjesztettünk konkrét jogszabály javaslatokat, pedig ilyen ambiciózus módon. Természetesen még messze az alagút vége a gazdasági és pénzügyi helyzet továbbra is ingatag, még mindig vannak szociális feszültségek, de nem tagadhatjuk az első felcsillanó fénysugarakat az alagút végén. A bizottság a növekedési elővetítéseket megvizsgálta a második fél évre annak ellenére csak akkor van fenntartható gazdasági felemelkedés, hogyha vissza tudjuk szorítani a munkanélküliséget. De ez nem elegendő számunkra. Nem mondhatjuk azt, hogy beindult a gazdaság, hogyha továbbra is nő a munkanélküliség. Ez az egyik legfontosabb problémám, hiszen azok, akik nem rendelkeznek legfont szakképzettséggel, akik fiatalok, és most kezdik a karrierjüket, a leginkább kitettek ennek a válságnak. Ott van a szegénység, ami szintén nagyon negatívan befolyásolja a fogyasztást. Minden szinten vállalnunk kell a felelősséget döntéseinkért, hiszen mobilizálnunk kell mindenkit a munkanélküliség elleni harc síkján Európában Európa is kell, hogy vállalja a feladatok egy részét a gazdaság felrendítése terén is, de ugyanakkor csökkenteni kell azon fiatalok számát, akik szakképzettség nélkül hagyják el az iskolát. A megfelelő kompetenciákat kell felmutatnunk, de partneri kapcsolatokra van szükség, az Európai Unió, a tagállamok, a régiók, a szociális partnerek össze kell, hogy fogjanak hogy innovációs beruházásokat eszközöljenek az oktatásba. A tudás gazdaságának egyértelműbbé kell válnia. Európai szinten a strukturális alapok, illetve a globalizációs alkalmazkodási alap felhasználása rendkívül fontos, mert azok, akik elvesztették a munkájukat, vissza kell, hogy kerüljenek a munkaerőpiacra egy javaslatot készítettünk az Európai Szociális Alap finanszírozását, illetően, hogy a válság égetően szükséges problémáit megoldhassuk. Ezt még jóvá kell hagyni, persze. Nyilvánvaló, hogy az ilyen gazdaság és szociális helyzetben, amelynek tanúi vagyunk manapság, több rugalmasságra van szükség a strukturális alapok felhasználása terén. A régiók ezt nagyon jól tudják. Egy másik európai kezdeményezésre példa az, hogy új mikrohitelről 500 millió eurós nagyságrendben döntöttünk a közelmúltban. A szolidaritásnak kell ugyanis a legfontosabb el, vezérlőelvnek kell lennie Európában. Hölgyeim és uraim, Régiók Bizottságai tisztelt tagjai, parlamenti képviselő, hölgyek és urak. Amikor konkrétumról beszélek, a múlt hét végére gondolok, amikor nagyon jó hírt hallottam Írországból. Írország igent mondott Európára, mégpedig hangosan. Szeretném hinni azt, hogy az ír nép mostani döntése annak elismerése is volt, hogy Írország igenis az európai szolidaritás élvezője volt, hiszen az ír nép rendkívül fontos tényező volt a gazdaság és szociális válságra való reagálásunknak. Nyilvánvaló, hogy beszélnünk kell a válságról, de egy napon már csak rossz emlék lesz ez. És minél előbb jön el ez a nap, annál jobb. Amikor ugyanis eljön, készeknek kell lennünk a gazdasági fellendülése. Ezért alapvetően fontos a jövőre való felkészülés. A politikai útmutatók, amelyek néhány héttel ezelőtt születtek meg a következő bizottság számára, és amelyek újraválasztásomat követően nyilván megerősítéssel álltak az Európai Parlament által, megfogalmazzák a 2020-as európai képét. Európát zöld gazdasággal kell változtatni, a tudás gazdaságává, fenntartható gazdaságá. Ez csak az innováció segítségével lehet. Meg kell reformálnunk a 2010 utáni Lisszaboni stratégiát. A régiók bizottsága egy rendkívül érdekes jelentést készített a közelmúltban a jövőről, amely erről a stratégiáról szól. Rendkívül fontos a mondani valójuk számunkra. Nem csak a strukturális alapok kezelői önök, hanem közös a felelősségünk önökkel azon szakpolitikákért, amelyek közös stratégiáinkat jellemzik. Az innováció, az üzleti környezet, az oktatás, az élethosszig tartó tanulás, a közlekedés, az energiahatékonyság, ezek a területek többek között. El kell, hogy kötelezze magát a régiók bizottsága és az önkormányzatok. Szükségünk van önökre és az önök pozitív tapasztalataira. Nagyon jól tudjuk, hogy a 2010 utáni Lisszaboni stratégia sikere Európában önökön múlik. 2010 után a Lisszaboni stratégia lehetővé teszi, hogy kilábaljunk a válságból, illetve hogy mindenki megvalósítsa terveit. Ez alatt azt értem, hogy befogadó, fenntartható szociális piacgazdaságot kell kialakítanunk. Olyan társadalmat, amelyben mindenkinek magas fokú a képzettsége és ösztönzi a vállalkozást. Nyitott és versenyképes gazdaságra van szükség. Olyan társadalomra, amely az innovációt támogatja, olyan ö, társadalomra, amely a szociális kohéziót képviseli, például a élethosszig tartó tanulást támogatja, és zöld munkahelyeket teremt a különböző gazdasági területeken. Ezek a radikális változások csak akkor következhetnek be, hogyha két feltételt teljesítünk. Az első ezek közül nem más, mint az, hogy össze kell fognunk az én politikai útmutatóimban ez azt jelenti, hogy olyan partneri kapcsolatot kell létrehoznunk, amely előre mutat. Akkor szembe tudunk nézni az eletünk álló kihívásokkal, de csak akkor, hogyha mindenki összefog, legyenek önkormányzatok, régiók, nemzeti hatóságok, a szociális partnerek, mindenkinek együtt kell fellépni azért, hogy ugyanabba az irányba lépjen. Van den Branden elnök úr nagyon jól tudja, nem csak azért mondom ezt, mert ma önökhöz szólok itt a régiók bizottságában. Tényleg hiszek ebben, hiszek abban, hogy csak partneri kapcsolatok keretén belül minden szinten összefogva, minden döntéshozó szervel összefogva tudjuk elérni az európai terveket és célokat. Ezt elmondtam akkor is, amikor az Európai Parlament előtt beszámoltam öt éves tervemről. Ezen partneri kapcsolat nélkül nem lett volna olyan sikerünk, mint ahogy sikere jártunk most Írországban. És pontosan azért történt mindez, mert nem csak az állam, nem csak a pártok, hanem a politikai társadalom minden területe összefogott, és egyetemű igent mondott Európára. Van egy másik feltétele is az elmondottaknak. Be kell ruházni, mégpedig új, fenntartható növekedési forrásokba. Nyilvánvaló, hogy Kínával, Indiával, vagy más fejlődő társadalmokkal, hagyományos eszközökkel nem vehetjük fel a harcot új forrásokat kell találnunk a növekedéshez, például a zöld gazdaságban. Új energiamodelleket kell találnunk a jövő hálózataiban, az infrastruktúrákban, a technológiákban. És itt szeretnék beszélni a második nagy kihívásról, az éghalatváltozás elleni harcról. Itt Európa vezető szerepet vállalt Európa előre akar lépni, ambiciózus terveket kovácsolt, amely példaértékű az egész világ számára. Mi európaiak voltunk azok, akik példát mutatunk ezen a téren, és fogunk is a jövőben. nagyon fontos, hogy a partnereink kövessenek minket, az Egyesült Államok, Japán, már az alacsony széndiokszid kibocsátású társadalom kidolgozásán munkálkodnak, de fel kell gyorsítanunk a tárgyalásokat. Hölgyeim és uraim, Európa tagállamai, régiói innovatív változásukba kell, hogy beruházzanak azért, hogy megmaradjon az európai társadalom, és a továbbiakban is versenyképes maradjon világszerte. A globalizáció nem ellensége a szubszidiaritásnak. Ennek az ellenkezője az igaz a régiók azok a területek, ahol meg lehet szerezni a tudást, ahol gazdasági tevékenységre van lehetőség, szociális kohézióra és innovatív rendszerek kidolgozására. A kohéziós politika célja pontosan az, hogy előle, elősegítse a szolidaritást Európában. A régiókat arra kell ösztönözni, ösztönözni hogy szembenézenek ezekkel a kihívásokkal. És ezért szeretném elmondani azt önöknek, hogy az Európai Unió elkövetkezendő öt éves ciklusának elején hiszek a kohéziós politikában, a regionális politikában, és abban, hogy alapvetően fontosak számunkra az Európai Unió meghatározásában. Köszönöm a figyelmüket! Szeretnék köszönetet mondani Barroso elnöknek nem csak azért, hogy eljött hozzánk, hanem azért is, mert az első jó néhány évben, öt évben is velünk volt a nyitott napok alkalmával. Most pedig szeretném megadni a szót Maud Olofsson asszonynak, aki a svéd miniszterelnök helyettesként a soros elnökséget képviseli. Mr. President, this... Elnök úr, kiváló kollégák, regionális bizottsági tagok, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy képviselhetem a svéd soros elnökséget a mai napon, az idei nyílt napok megnyitója alkalmával. Ez az esemény az Európai Unió egyik alapkövét testesíti meg Sajnos nem lehetek önökkel egészen az eseménysorozat végéig, mert haza kell mennem Svédországba, hogy bemutassak egy eh, olyan európai eh, programot, amely eh, kisvállalkozások, női kisvállalkozásokat támogatja. Úgy gondolom, hogy ez is fontos forrása lehet majd a nők vállalkozó szelleme, és fontos forrása lehet majd a jövőbeni regionális fejlődésnek. Nos, amikor különböző régiókból jönnek össze emberek, akkor nagyon sok minden történik, és tudjuk, hogy az új gondolatok, az innovatív megoldások eh, nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy eh, hozzájáruljanak az európai régiók azon válaszaira, amelyeket a globális kihívásokra kell adniuk fontos, hogy európai választ tudjunk adni ezen kihívásokra, és nyilvánvaló, hogy globális kihívásokkal kell szembenéznünk. A világ többi részéhez hasonlóan Európa még mindig szenved a pénzügyi válság következményeitől. Ugyanakkor globális választ kell adnunk a klímaváltozás problémájára is, amely az egyik legfontosabb fenyegetés, amelyel az er- emberiség valaha is szembenézett. Kétségtelen, hogy rendkívül sürgős és fontos feladat mind Európa, mind az egész világ számára, hogy ezeket a kihívásokat sikeresen és gyorsan kezelni tudjuk. Találnunk kell különböző szinteken is megoldásokat, mind az európai szinten, mind a regionális szinten, mind a helyi szinten. Úgy gondolom, hogy egy, oda, egy, egy időben kell kezelnünk mind a pénzügyi válság, mind a klímaváltozás problémáit. Lehetőségünk van immár arra, hogy olyan gazdaságot teremtsünk, amely lehetőséget lát a versenyképességben, lehetőséget lát azokban a tevékenységekben, amelyek a környezet változásával kapcsolatban fontosá válnak. Úgy gondolom, hogy vezető szerepet kell vállalnunk abban, hogy ökológiailag gazdaságos gazdasággá váljon Európa. Jól átgondolt, ambiciózus terveket, célokat kell magunkévá tennünk, és a gazdaságunk valamennyi potenciáját eredményesebb forrásfelhasználással kell kihasználnunk. Úgy gondolom, hogy így tudunk boldogulni és versenyképesebbek lenni, miközben csökkenteni tudjuk azt a hatást, amelyet a klímára és a környezetre gyakorlunk. A klíma és energiacsomag például kiváló lehetőséget ad arra Európa számára, hogy elinduljon az új megoldások felé. És nem szabad elfelejteni, hogy a második legjobb pozíció nem elég. Tudom, hogy már majd sem hogy eh, az EU kohéziós költségvetésének 30%-át eh, valószínűleg a zöld gazdaságba fogjuk befektetni. Nincs bennem semmiféle kétség azzal kapcsolatban, hogy ezt folytatnunk kell, és 2013 után ezt meg kell erősíteni még inkább Szükségünk van azonban a globális kihívások kapcsán tagállami és regionális válaszokra is, hiszen a polgároknak több és jobb munkahelyre van szükségük nem csak a városokban, hanem a vidéki területeken is. Ezért fontos, hogy az országok és a régiók fontos szerepet játszanak az Európai Unió mellett, különösen a kohéziós politikák révén. A helyi és a regionális szinteknek sokkal több felelősséget kell biztosítani mind a növekedés, mind a források szempontjából a forrásokat jobban fel kell használni, ehhez azonban arra is szükség van, hogy jól működő koordinációra és interakcióra legyen lehetőség a helyi, a regionális és a nemzeti szintek között. Nos, ennek az egyik módja az, hogyha egyszerűsítjük a közösségi finanszírozás mechanizmusait, ezért a bizottság szeretne olyan módosításokat javasolni, amely a strukturális alapok működését leegyszerűsíti, Nos, helyi és regionális szintű tapasztalatokkal rendelkezem személyesen is, ugyanakkor strukturális alapokhoz tartozó projekteket is vezettem, ezért meggyőződésem, hogy egyszerűsítenünk kell ezek megvalósítását a lehető legnagyobb mértékben. Biztos vagyok abban, hogy önök közül sokan egyetértenek velem, de abban is biztos, biztos vagyok, hogy másban is megállapodhatunk, mégpedig abban, hogy biztosítanunk kell a struktúrális alapok alapvető alapelveit is, ami azt jelenti, hogy az EU forrásokat racionálisan és észszerűen kell felhasználnunk. A kohéziós alapoknak, kohéziós politikáknak reagálniuk kell a globális kihívásokra is. Fontos, hogy a kohéziós politika és a Lisszaboni eh, célok között megmaradjon a kapcsolat. Ez a stratégiai megközelítés sikeresen hozzá fog járulni ahhoz, hogy a kohéziós politikák eh, programjai megvalósuljanak olyan módon, hogy egyúttal a forrásokat jobban és eredményesebben használjuk fel. Hogy mondjam el azt is, hogy egyre világosabb, hogy az Európai Unió versenyképessége és boldogulása attól függ, hogy maradéktalanul meg tudjuk-e valósítani valamennyi polgárunkban az összes polgárunkban eh, szúnyad a lehetőségeket, az egyenlő és méltányos lehetőségek, eh, esélyek biztosítása révén. A Lisszaboni napirend értelmében a nők 60%-os eh, foglalkoztatását tűztük ki, ez majdnem teljesült. Az önfoglalkoztató asszonyok, nők aránya azonban kevésbé rózsás. Nos, a kompetenciák, a tudás szintje e, nem alacsony, de nem használjuk ki elég magas mértékben. Fontos, hogy minden polgár, minden európai polgár e, gondolata számít, e, nagyon nagy mértékben, különösen a regionális szinten elérhető fejlődésben. Minden régiónak más egyedi, sajátos fejlődési lehetőségei vannak. Biztos vagyok abban, hogy ennyi napok nagyon sok gondolatot és ötletet adhatnak majd eh, önöknek, amelyeket otthon is megvalósíthatnak. Azonban ezeket a gondolatokat, ötleteket mindig alkalmazniuk kell, mindig hozzá kell igazítaniuk saját régiójukhoz. Olyan módszereket kell használniuk, amelyek az önök sajátos erősségeire és sajátos gyengére, gyengéinek megfelelnek nagyon is fontos tehát, hogy akár a regionális megoldások is eh, a lokális eh, viszonyokra alapuljanak. Vannak bizonyos területi, sajátos körülmények. Ez az egyik oka annak, hogy a svéd elnökség az egyik legfontosabb prioritásaként határozta meg azt, hogy hozzunk létre makroregionális eh, stratégiákat az Európai Unió keretein belül. Az első kísérletünk a balti tengeri térséggel kapcsolatos lesz. Reméljük, hogy az Európai Tanács ezt eh, e hónap végéig jóvá hagyja a maga részéről. Meggyőződésünk, hogy a globális kihívásokra adott válaszokat nagy részt, legalábbis bizonyos részt makroregionális szinten lehet megtalálni. Ennek a mechanizmusnak be kell kerülnie az Európai Unió szerszámos ládájába, eh, ennek révén is kell keresnünk a megoldásokat nagyon nagy örömmel fogadtam az Európai Tanács azon kezdeményezését, hogy, eh, hogy tovább támogassa és bátorítsa az Európa, a Dunai régióban eh, folytatott együttműködést. Soha nem szabad egy projektet eh, szó szerint áthelyezni máshova, nem működnek ezek a receptek változtatás nélkül különböző régiókban, de mindig vannak tanulságok, és remélem, hogy a következő néhány napban megtartott szemináriumok ezekre a tanulságokra helyezik majd a hangsúlyt. E, ezek a kezdeményezések, ha sikeresek, nos, akkor az önök gondolatai, az önök véleményei életfontosságúak lehetnek a maihoz hasonló alkalmak, e, alkalmával. Úgy gondolom, hogy az együttműködésnek mindenféleképpen úgy kell megkezdődnie, hogy teritoriálisan tekintünk a kihívásokra, és ennek értelmében el kell fogadnunk azt, hogy az Európai Unió régiói sokszínűek, és ezt figyelembe kell vennünk, ezzel tudunk elérni az Európai Unió minden sarkába. A balti tengeri stratégia például olyan problémákkal foglalkozik, amelyek a mi régiónkkal e, kapcsolatosak. Ezek, e, ez a régió az egyik legszennyezettebb e, tenger régiója az egész világon. Ismert politikai megosztottságok jellemzik a régiót. A lehetőségek óriásiak, az ágazatok és a határokon túlnyúló együttműködések terén úgy gondolom, hogy fejleszteni tudjuk mind a versenyképességet, mind az együttműködés ebben a régióban. Ehhez meg kell erősítenünk a belső piacot, és egyre többet kell befektetnünk az infrastruktúrába, hogy a balti régió fizikailag is közelebb kerülhessen végre Európához. Egy másik cél a befektetési fejlesztési, azok, azoknak a befektetéseknek a területe, amelyek az újításokat, kutatásokat támogatják. Nos, ehhez nem kellenek új források, nem kellenek új struktúrák. Egyszerűen arról van szó, hogy a meglévő EU struktúrákat eredményesebben, koordinátabban használjuk fel. Az az ambíciónk, hogy az Európai Unió és a régió forrásai a lehető legnagyobb eredményt érjék el, anélkül, hogy további források bevonására kényszerülnénk hosszú távú jövőképünk egy olyan balti euró régiót, pontosabban makroregiót képzel el, amely versenyképes, amelyet globálisan elismerik a környezete miatt, a kompetenciái miatt, a kutatási képességei miatt, az oktatási lehetőségei miatt, és a vonzó vállalkozási klímája miatt. Hölgyeim és uraim, a globális kihívások bizony valamennyiünktől válaszokat igényelnek, válaszokat várnak. Ehhez nyitottnak kell lennünk valamennyi új ötletre, anélkül, hogy elfelejtenénk az előző generáció tapasztalatait, tanulságait. Biztos vagyok abban, hogy a következő néhány napban, ezen a héten nagyon sok válasz megfogalmazódik majd. Az európai válasz, amelyet közös eh, globális kívánsainkra adhatunk, valamennyiünk együttműködésével eh, megfogalmazódik csak, mind helyi, mind regionális, mind Európai Uniós szintű, mind globális szintek felelősségeiről beszélhetünk. Tehát önöknek személy szerint vezető szerepet kell vállalniuk abban, hogy olyan gazdaságot valósítsunk meg, amely mind szociálisan, mind a klíma szempontjából felelős. Köszönöm. Thank you very much. Uh, uh, Köszönöm szépen, miniszterelnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Barroso elnök úrnak uh, és a svéd miniszterelnök helyettesnek is, hogy eljöttek hozzánk. Tudom, hogy sietniük kell a repülőtérre, és folytatniuk a munkájukat máshol. Mi azonban itt maradunk ebben a teremben, és folytatjuk a panel ülést. Vajos valaki fogja az itteni vitát vezetni, Jackie Davis, a European Policy Center-től, aki évek óta ezzel a témával foglalkozik, és sokszor volt már nálunk. Ezen kívül az Európai Parlament regionális szakbizottságának elnöke. De két új vendégünket szeretném üdvözölni, Helma Oroszt, aki Dresda ö, polgármestere, és López Álvarez urat, aki a baszk kormány elnöke. Nagyon remélem, hogy ide jönnek hozzánk, és csatlakoznak ehhez a családhoz. Most már hivatásos kezekben vannak. Köszönöm szépen, Hübner asszony. Csak a hozzászólóknak egy kis időt szerettem volna adni arra, hogy kimehessenek. Ahogy az elnök asszony említette, igen, kiváló vendégeink vannak ma délutánra. Kicsit több, mint egy óra hosszánk van a vitára. Szeretném, ha, szeretnénk, ha minél többen szólnának hozzá, és választ is kapnának kérdéseikre. Úgyhogy nem lesz több beszéd, azonnal kezdjük a vitát a kérdéseket, a válaszokat. Én is nagyon szigorú leszek, a, nem csak a hozzászólókkal, hanem a kérdezőkkel is. Úgyhogy további késekedés nélkül el szeretném mondani, hogy elég sok mindent hallottunk a gazdasági válságról, illetve arról, hogy a regionális intézkedésektől függ mindez. Azzal szeretném kezdeni, hogy a régió képviselőihez fordulok, hogy mondják el, milyen tapasztalatokat szereztek a válság során. López elnök úr, először önhöz szólnék. A baszk terület Spanyolország egyik leggazdagabb területe a globalizált gazdasághoz is alkalmazkodtak. De van-e annak veszélye, hogy ebben a globalizált gazdaságban végül is ennek a sikernek az áldozatáivá válnak a válság során? Mit tesznek ennek érdekében, hogy ez ne következzen be? Bueno, buenas tardes en primer lugar, y estoy convencido de que... Jó napot kívánok! Én éppen az ellenkezőjéről vagyok meggyőződve. A múltban erőfeszítéseket tettünk hogy alkalmazkodjunk a globalizált világgazdasághoz. Most pedig jobb kiinduló helyzetben vagyunk. hogy megfeleljünk a válság a támasztott kihívásoknak. A regionális főigazgatóság igazgatója megállapította, hogy mi vagyunk a legjobban előkészülve Spanyolország régiói közül, tartományai közül az éghajlatváltozás kihívásaira. És Baszkföldön egyébként alig több mint két millió ember él, 70 ezer négyzetméteren, és 130% a GDP az EU átlagnak, az eladósodottságunk szintje pedig a legalacsonyabb Spanyolországban. A baszk vállalatok innovációja pedig a GDP 27,7%-át teszi ki Spanyolországban, a 132%-os a foglalkoztatottsági szint az EU átlaghoz képest. Hogyan vált ez lehetővé? Baszkföld bizonyosan az a régiója Európában, amely az egyik legversenyképesebb. Bizonyosan az a régió vagyunk, amelynek az önálló közigazgatása a legerősebb. Politikai döntéseket hozhatunk, amely a polgárok mindennapi életének 90%-ára hat ki. Mi döntünk az egészségügyi rendszerről, az oktatási rendszerről, az iparpolitikáról, a vállalkozáspolitikáról, saját közszolgálati televíziónk, rádiócsatornáink vannak. Gazdasági párbeszéd zajlik tartományunkban, és a regionális kormány dönthet az adópolitikáról is Éppen ezért vannak saját forrásaink, saját döntéseink végrehajtására. Két héttel ezelőtt a baszk kormány egy intézkedéscsomagot fogadott el 400 millió euró értékben. Ezeket a forrásokat azért állítjuk rendelkezésre, hogy a válság közvetlen kihatásai ellen fellépjünk. Itt az innováció, a közmunka munkahelyek teremtéséről van szó elsősorban természetesen mindez a teljes autonóm régió szemére hozzáadott értéket jelent. Ipari ö, szakpolitikánkat is erősítjük, hogy ö, egyetlen egy vállalat sem tűn, se tűnjön el a válság okán, amely egyébként életképes lenne. Az innovációra helyezzük a hangsúlyt, valamint az internacionalizációra a vállalkozások köz- körében, és világosan felléptünk annak érdekében, hogy ösztönzőket alakítsunk ki a válság leküzdése érdekében, mégpedig főként a továbbképzés eszközével, de a képzés eszközével is a diákok körében, hogy így módon szolidárisabb társadalmat hozhassunk végre, létre. A szociális szolgáltatások és a szociális politika is fontos, hogy egyetlen polgárnak se kelljen megfizetni ezen válság kihatásaiért. Ez azt jelenti, hogy ne a leggyengébbek fizessenek azért a válságért, amiért egyáltalán nem ők a felelősek kihasználnám az időt arra, hogy rámutassak arra, hogy nem kell egyedül állnunk, amikor a válságot leküzdjük. Meg kell teremtenünk az alapokat, és egy új gazdasági modellt kell kialakítanunk, új gazdasági növekedést kell elérnünk, de sokkal inkább arról van szó, hogy egy új országot építsünk fel. A múltban voltak spekulációk, gyors gazdakodás lehetőségét keresték sokan, a piacot deregulálták, és az államnak alig volt befolyása mindezen a folyamatokra, mindez vezetett a válsághoz. Most pedig arról van szó, hogy új alapokat kell kialakítanunk, új területeket, amelyek képesek a túlélésre és szolidárisak. Tehát meg kell tekintenünk a gazdasági növekedés új alapjait, nem pedig a spekuláció alapjait kell létrehoznunk a megfelelő elosztás alapjait kell létrehoznunk. Egy igazságos energiamodellre van szükségünk, amelynek a fenntarthatóságot kell előmozdít, előmozdítania, ugyanakkor a szolgáltatások minőségét is javítania kell. Éppen ezért fontosak a megújuló energiaforrások. Új adó és költségvetési rendszerre van szükség, amely progresszív jellegű és igazságos. Arra is szükség van, hogy a közigazgatásnak meglegyennek az eszközei a megfelelő szakpolitikái végrehajtására. Az oktatáspolitikában is új politikára van szükség, új szociális politikára úgy szintén szükségünk van, hogy a lehető legjobb szociális szakpolitikát tudjuk kialakítani, amely egyenértékű munkahelyteremtéssel Nos, mindez nem tartozik az én életékességi körömbe, de regionális, helyi szinten fontos hozzájárulást kell tennünk ahhoz, hogy a fenntarthatóság, a szolidaritás ezen új modelljét ki tudjuk alakítani. Köszönöm szépen, tényleg nagyon sok mindenről szólt. Amire vissza lehet majd térni a vitában. Egy hasonló kérdést szeretnék önnek is feltenni. Dresda száz ország központjában rendkívül fontos az autógyártás, az informatika központja. Hogyan beszélnek az emberek a, a válságból kivezető útról? Önöket mennyire sújtott ez a válság? És önök szerint visszajön majd ez a siker, ami korábban jellemezte ezt a régiót, vagy pedig valamilyen akadálya lesz ennek? Ja, Zegedel, komisz... Tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim! Először is köszönetet szeretnék mondani. Nem magától értetődő, hogy ma egy önkormányzati képviselőként vagyok itt vendégként jelen, a sok-sok ezer európai önkormányzati képviselő közül éppen ezért nagyon fontos jelzésnek tartom mindezt, hiszen a az önkormányzatok azok, ahol kommunális szakpolitikát folytatunk, és éppen ezért most a Lisszaboni szerződés kontextusában fontos kiemelni, hogy nagyon nagy szerepet játszunk ezen a területen. Most nézzük a kérdés első részét. Dresda tartományi fővárosban a helyzet röviden a következő. A vállalatok jól összefogtak, vannak ugyan elszigetelt problémák, ahogyan ön már azt utalt rá, kimond az egyik ilyen eset a mikroelektronikai cég, vagy az autóipari cégek területén is vannak egyes cégek, melyek érintettek a válság kiadásaitól, de a helyzet viszonylag stabil, sikerült elérnünk hogy ezeket a deficiteket más területekről kompenzáljuk egy több éves együttműködés révén a vállalkozó, vállalkozókkal, bármilyen pártállásúak legyenek is, és a gazdaság előrelendítése révén sikeresen alakítottuk ezt a folyamatot, különösen a fotovoltaika területén, és éppen ezért egy viszonylag jó helyzetben vagyunk most a válság ellenére. Egy további építőköve ennek a viszonylag jó helyzetnek az, hogy stabil a középosztályunk. És az nem csupán Dresdában a helyzet, hanem Kelet-Németország nagy részén ez a helyzet. Emlékeznek arra, hogy a 90-es évek elején a békés forradalom során az megpróbáltak a vállalkozásaink olyan területeket keresni a gazdaság területén, amelyen azelőtt mások nem voltak jelen, és az kifizetődő volt. Nagyon hatékonyak a vállalkozásaink, és az azt jelenti, hogy bármiféle változásra rugalmasan tudnak reagálni a gazdaság és a pénzügy területén. És ez mostanában kifizetődik, hiszen így módon elértük a nagyon jó gazdasági fejlődés révén az elmúlt évek során, hogy adómentesség van Dresdában, és ez egy nagyon nagy különlegesség, ezzel egyike vagyunk a két német városnak, ahol ilyen a helyzet. Dresda, azt hiszem, hogy ez egy realista kijelentés, nem vált saját sikere áldozatává. A város kiállja ennek a város válságnak a próbáját is, különleges struktúráival, például a mikroelektronika területén kialakított vállalkozásokkal, a régióban ugyanis 40 ezer foglalkoztatott van, 1200 vállalatnál, kutatási intézetnél, különösen a mikroelektronika területén évek óta tevékenykednek, és ez egy olyan klaszter, amely az elmúlt évek során jött létre, nagy ö, hozzáadott érték teremtő potenciállal, és rendkívül ö, nagy az összefonódás, a kutatás, a gazdaság képviselői, valamint a közigazgatás képviselői között. A jó együttműködés megmutatkozik, az egyes nagyvárosok és a környező települések között is, és ez is hozzájárult a sikerhez. Ezen klaszteren belül mindig új és új tevékenységek, technológiai továbbképzések jönnek létre, így például a fotovoltaika területén is, de különösen más nagyon fejlett úttörő technológiák területén úgy szintén. Ez nagyon nagy kötelezettségvállalást jelent, nem csupán a város és a régió részéről, hanem egyetértésben a Szász Szabadvárossal és a szövetségi német kormányjal, amely kormány kutatási programokat hozott létre, és ezeket a kutatási programokat természetesen EU forrásokból is finanszírozzák. Az elmúlt években nagyon sok ilyen forrást tudtunk Dezda szemmelre megszerezni, és a kutatási tevékenységünket ennek köszönhetően jelentős mértékben növelni tudtuk. Azt is világosan szeretném megfogalmazni, hogy nagyon hálásak vagyunk, hiszen az elmúlt napokban világos kijelentés érkezett Brüsszelből a kulcs technológiák támogatására vonatkozóan. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy jelentőségű súlypont a jövő szempontjából, hiszen a kulcs technológiákat Európában továbbra is támogatnunk kell. Így módon a globális piacon is jó lesz a helyzetünk, hiszen tudjuk, hogy a gazdaság, az ipar és különösen a kutatás fejlesztése ezen kulcs technológiák nélkül nem fog működni. És éppen ezért akarjuk vállalni ezt a küzdelmet is. Köszönöm szépen, polgármester asszony. Most hallottunk azoktól, akik regionális szinten tevékenykednek. Az egyik dolog, amiről a nyitott napok szólnak, nem más, mint az egymástól való tanulás, tapasztalatszerzés, jó példák követése. Köszönöm szépen. Most pedig vissza szeretnék térni a korábbi hozzászólókhoz, és egy kicsit az EU szakpolitikákra ö, utalni Erről beszélt a két előző hozzászóló is. Biztos úr, először önhöz fordulnék. Ön szerint hallottunk már ö, rövidtávú megoldásokról? Tudjuk, hogy nagyobb rugalmasságra van szükség a szakpolitikákban, fel kell gyorsítani a végrehajtást, végrehajtást. de mi a helyzet a hosszú távú ö, meg ö, becsülhetőség vonatkozásában? Hogyan lehet előre tervezni? A kettőt kielégítően össze lehet kapcsolni? Uh, Nos, úgy gondolom, hogy nem csak rövid távon van szükség rugalmasságra, hanem talán még inkább hosszú távon. Hiszen rövid távon nagyon sok mindent nehéz megváltoztatni, miközben hosszú távon van lehetőségünk a változó tendenciákra reagálni. Bizonyos mértékig ezt eh, fejezte ki az elnök úr is, amikor említette, hogy szükség van arra, hogy a régiókat jobban bevonjuk a Lisszaboni folyamatban, hogy eh, vegyük át a régiók gondolatait, innovatív megközelítéseit, és említette, hogy a Lisszaboni stratégia árvasága tulajdonképpen az, hogy senki nem tekint magáénak, ez egyik probléma. Említette azt is, hogy eh, Egyedi megközelítésre van szükség minden tagállamban, minden régióban, és minden makrorégióban, mint például a balti eh, makrorégió. Tehát ez nem rövid távon, hanem csak hosszú, hanem hosszú távon is fontos. De hát mit mondhatnék? Természetesen kockázatos lenne nem egyetérteni az elnökömmel, eh, de nem azért értek vele egyet, mert ő az elnököm, hanem mert valóban szükség van erre. De én azért tovább mennék egy lépéssel, és azt mondanám, hogy szükség van a régiók forrásfelhasználás tervezésbe való bevonására, tehát jobban be kell őket vonni a források felhasználásának megtervezésébe, és több hatalmat kell nekik biztosítani, de ez azt jelenti, hogy a régióknak, önöknek felelősebbnek kell lenniük a pénzügyi fegyelem megtartása terén is a fiskális figyelmet megtartásán is, hiszen tudjuk, hogy nem e, ismeretlen dolog a szabálytalanság ezen a területen, tehát több hatalom kell a régióknak, de e, jobban, jobb elszámoltathatóságra van szükség, jobb teljesítményre. Nagyon köszönöm. Hübner asszony, ön ezért a területért volt felelős biztosként. Ön is tett olyan intézkedéseket, amelyek érdekében egyszerűsítenék az különböző folyamatokat. A biztos úr most éppen arról beszélt, hogy az egyszerűség, az eltámoltathatóság nagyon fontos jelenségek. Ön szerint egyszerűsíteni kellene tovább is az intézkedéseket, vagy esetleg valami más tenni? Úgy gondolom, hogy hosszú távú folyamatot kezdtünk meg az egyszerűsítés szempontjából, de új ajánlások születtek más változtatásokra is, ezek eh, rendelkezésre állnak a politika keretén belül. Önök közül az idősebbek talán emlékeznek arra, hogy eh, a politikák egyszerűsítéséről évek óta már beszélünk, már csak amik akkor eh, találtuk ezt igazán, akkor sikerült csak az intézmények közötti egyetértést összekovácsolni, amikor a válság elérte a való a reálgazdaságot is. Tehát szeretném elmondani, hogy nem csak arról van szó, hogy a politikát egyszerűsítettük és rugalmasabbá tettük, vagy eh, hogy eh, eh, célzottabb ruházásokat valósítottunk meg, hanem arról van szó, hogy ez a politika hosszú távon a jellegénél fogva hosszú távú strukturális politika, amely egyúttal történetesen olyan programokat is magába foglal, amelyek a helyi, regionális és tagállami szintű fejlesztési stratégiákon alapulnak. Tehát olyan eh, politika ez, amelynek a lehetőségét ki tudjuk használni a válság idején is, hiszen ezt a válságot nem lehet leválasztani a hosszú távú fenntarthatósági fejlődésről. Ez egy strukturális válság volt, és csak akkor zárulhat happy end hogyha komolyan veszik azokat az új beruházásokat, amelyekről Lopez úr is beszélt a baszk földi helyzete kapcsolatban. Az elmúlt években ez a politika olyan prioritásokra alapult, amelyek az európai gazdaság jelenlegi kihívásait tükrözik. Ezért valóban fel lehet használni a, egy, egyfajta stratégiai megközelítésben. Igazándiból eh, a program vonzza a privát befektetéseket is, a magánszféra befektetéseit is, és ez nagyon sokat segít a válság kezelésében is, hiszen itt ugye tudjuk, a beruházási eh, finanszírozás sérülés is bekövetkezett. A bankok igyekeznek a saját portájuk elő söprögetni, saját mérlegüket renderekni először, és nem annyira azzal foglalkoznak, hogy a bailoutként a pénzügyi segítségét kapott összegeket eh, azonnal továbbadják a tőke éhes gazdasági vállalkozásoknak. Elnézést! Um, úgy tűnik nem működik az elnök asszony mikrofonja, mert nem hallunk semmit elnézést. This one works. Voilà. Okay. Na, ez jobban működik. Elnök úr korábban azt mondta, hogy nem lehet úgy építkezni, hogy először a tetőt építjük fel. Nos, a közvélemény és a médiák pontosan a tetőre figyeltek a G20-ak és más nemzetközi fórumok tárgyalásai során. Hogy látja a kapcsolatot az éghajlatváltozás, illetve a régiók szintén történő intézkedések között? Koordináció folyik-e? Hiszen a régiók felelősek a legtöbb intézkedésért, amely aztán bekerül a nemzetközi folyamatba. Nos, nagyon sok fejlődést tapasztaltunk a helyi és a regionális felelősség bevonása terén, de ez még nem elég. Tisztában vagyunk azzal, hogy mindig túlságosan sok fentről lefele irányuló megközelítés van a lentről fölfele irányuló megközelítések helyett. És ez nem csak intézményi szerkezeti elmélet, mindannyian tudjuk, hogy a helyi és regionális hatóságok azok, amelyeket a legsúlyosabban érint a gazdasági válság. Folyton ezt kell emlegetnem, ismételgetnem, hogy az összes közszféra költekezés egyharmada helyi regionális szintű, és a beruházások kétharmada regionális és helyi, az Európai Unióban megvalósult beruházások kétharmada regionális vagy helyi jellegű. Tehát a globális célok elérése érdekében jobb együttműködésre van szükség az összes intézmény részéről eh, a helyi és regionális hatóságokkal. Nos, úgy gondolom, hogy ezeknek a céloknak az eléréséhez szembe kell néznünk azon a helyzettel, és tulajdonképpen erről beszéltem néhány perccel ezelőtt is, eh, hogy a kohéziós politika az egyik legfontosabb eszközünk a célok elérése terén. És nagyon fontos, hogy a kohéziós politikát összekössük valamennyi régióval. Másrészt túlságosan nagy a töredezettség, az Európai Unió számos programja nem kapcsolódik egymáshoz. A 2010-es Lisszaboni stratégia keretein belül sok minden megvalósul, de nagyobb összeköttelés kell teremtenünk a programok között. Eh, nézzük például csak az innovációt, ez az eh, nyílt napok egyik fő témája. Mi a helye az innovációnak? Nos, a kiválósági központjainkban, az egyetemeinken, a közösség azon a területe ez, ahol a dolgok evolutíve működnek, fejlődnek. Azonban ennek tükröződnie kell a költségvetésben is, Nos, fontos, hogy az európai polgárok több hasznát lássák ennek, és ez az igazi cél. Nem egyfajta intézményközi küzdelemről van itt szó, és ha megnézzük a megállapodásokat, szerződéseket, ugyanez a helyzet. Örömmel látom, hogy kiváló barátom Roy úr és az Európai Parlament más képviselői is ugye itt vannak. Úgy gondolom, hogy a Lisszaboni egyezmény után sokkal több hatalmunk lesz, sokkal több erő, erőnk lesz, sokkal koherensebb intézményépítése kerülhet sor. De nem szabad szem előtt évesztenünk az sem, hogy nem az eh, alap a szerződésekkel szemben hangsúlyozunk azt a témát, hogy minden európai eh, sikerre szükség van az együttműködésre, a partnerkapcsolatok erősítésére. Európa nem egy elmélet. Ha megnézem azt, hogy a Kodex szakbizottságunk mit csinált az elmúlt néhány évben, vagy más szakbizottságokat is említhetnék. Nos, valós, pragmatikus megoldásokra koncentráltunk, és ahogy említettem, eh, Barozó úrra hivatkozva, és amit mindig el is mondok, a helyi és a regionális felelőseket vonjuk be, és akkor többet tudunk produkálni kétségtelenül az európai választások után, ugye ahol a választó csak 43%-kal jelent meg a szavazófülkékben, úgy gondolom, hogy az üzenetünket úgy kell megfogalmaznunk, hogy szeretnénk, hogyha a régiók is részt vehetnének a politika fejlesztésben, és ne küzdjünk egymással. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most akkor megnyitom a vitát, a kérdések nek, önöknek. Nagyon szigorú leszek, mert már sokan jelezték, hogy hozzá szeretnének szólni, és biztos vagyok benne, hogy még ehhez csatlakoznak többen. Úgyhogy kérem, körülbelül egy percben szóljanak hozzá, és hogyha kell, akkor lehet, hogy kalapálni fogok, de mielőtt még bárkit felszólítanék arra, hogy hozzászólhat azok közül, akik előzetesen szóltak, aki még szeretne kérdezni, kérem, tegye föl a kezét. Jó, akkor egy hozzászólót a listámról szólítok, aztán utána pedig a mostani jelentkező közül Edith Presson asszony, aki a Piemont régiót képviseli, parancsoljon. Köszönöm. Ahogyan már emlékeztettek arra, a gazdasági válság pillanatában a polgárok leginkább helyi regionális képviselőikhez fordulnak támogatásért. Az én régium különösképpen rendkívül intézkedéseket, intézkedéseket foganas, foganatosított, különösen a megújuló energiákba való befektetés, a fenntartható mobilitás területén, és különösen annak érdekében, hogy a polgárokat, a vállalkozásokat a válság pillanataiban támogassuk. Nagyon jó lenne többet megtudni a biztos úrtól, arra vonatkozóan, hogy hogyan próbálják rugalmasabbá tenni a társfinanszírozási, társfinanszírozási eszközöket az Európai Szociális Alaphoz, Struktúrás Alaphoz való hozzáférést illetően. Különösen a munkanélküliek hozzáférését illetően az új munkahelyekhez, különösen a zöld a környezetgazdaság, gazdaság területén. Különösen azt szeretném még kiemelni, hogy nagy fontosságot tulajdonítunk az eurórégiók témájának, a régiók közötti együttműködésnek határokon átnyúló módon. Nagyon sok tagállam mégis késlekedik a területű együttműködés szabályzatát végrehajtani. És ez pedig egy olyan téma, amelynek a végrehajtását talán fel kellene gyorsítani, mert számunkra ez rendkívül fontos. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most szeretnék megkérni arra valakit, aki korábban nem jelezte, hogy hozzá lehetne szólni. Tessék, parancsoljon. <clears throat> Eh, buenas tardes, un saludo a todos. Soy Francisco. Köszönöm, Francisco Relatore vagyok, Malaga polgármestere. Ez egy andalúz város, körülbelül 100 ezer lakossal, négy polgármester képviseli itt a itt Spanyolországot a régiók bizottságán belül. A válság teljes mértékben kibontakozott, vannak országok, vannak különleges esetek, de Spanyolországban ez nem így történt mert 31 év telt el, 78-ban fogadtuk el az alkotmányt, és azóta decentralizált fejlődés ment végbe Spanyolországban, és az nagyon hatékony régiókat hozott létre, például a Baszkföld elnöke erre kiváló példa, de 31 év alatt semmit nem tettünk, hogy a helyi, eh, hogy a helyi szint több eh, kompetenciát kapjon. És amikor válság van, akkor ez még inkább érezhető, hiszen a polgárok a polgármesterhez fordulnak, hogyha munkahelyeket szeretnének, vagy a bevándorlásra akarnak eh, válaszokat kapni. Így például Andalúziában 26-27-28 os a munkanélküliség. Szükséges tehát hogy válaszokat adjunk ezekre a kérdésekre a munkanélküliséggel, a bevándorlással kapcsolatban. Igen, rögtön be is fejezem, elnök asszony. Tehát megpróbálunk ezekre a problémákra választ adni, az éghajlatváltozás, az innováció, a tudás területein. És európai szinten is vannak ösztönzők, de ez nem a mi kötelezettségünk lenne. Azért tesszük ezt, mert a polgárok kérik tőlünk ezt. A Régok Bizottságának tehát keményebben fel kellene tér, lépni ezen a területen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Uh, majd meglátjuk szakértőnk, mit mondanak. Szeretnék uh, egy hozzászólónak szót adni, Konstanz Krell képviselőnek. Köszönöm. A regionális szakbizottság nevében szeretnék köszönetet mondani a bevezető szavakért. Egy kérdésem lenne a bizottsághoz. Hány millió eurót fizettek már ki az új eljárások szerint, amelyhez egyébként a parlament is hozzájárult, a régióknak? Tehát konkrétan ez az intézkedés mennyit hozott, hány operatív programot kezdtek már el a régiók részéről, és mennyi érkezett be a bizottsághoz, hogy például a szociális lakásépítés területén ezeket az új lehetőségeket kihasználjuk, és mennyi programot engedélyeztek már. És engedjenek meg nekem egy megjegyzést. Két remek régiről hallottunk, Baszkföldről és Dresdáról, mely az én saját területen főváros, és nagyon örültem volna, hogyha ez a két régió világosá tette volna, hogy ez a fejlődés, amely nagyon eredményes mindkét régió esetében, az Európai Unió nagy támogatásával valósult meg, a kohéziós politika nagy támogatásával, hiszen hogyha ezért ennek érdekében hatékonyan fellépünk, akkor talán az következő ö, európai parlamenti választásoknál nem 43%-os lesz a részvétel, hanem jóval magasabb. Kicsit reklámot is kell csinálnunk a közös tevékenységünknek, világossá kell tennünk azt, hogy a polgárok érdekében tevékenykedünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. I will give the two panelists the opportunity. A szakértőknek szeretném megadni a lehetőséget, hogy hamarosan hálájukat fejezik, ki önöknek, de először további kérdéseknek adnék lehetőséget. Ott hátul parancsoljon. Köszönöm szépen. Egy rendkívül fontos kérdésről szeretnék szólni, Fontos kérdés ez számunkra, akik bizonyos mezőgazdasági termékekbe fektettünk be. Nem csak Görögországban, hanem nagyon sok európai államban veszélyeztetnek minket azok a befektetések, amelyeket olyan programoknak köszönhetünk, amelyeket támogattak. Spanyol, olasz és más kollégákkal is eszmét cseréltünk, és azt hallottuk, hogy ezek a beruházások valószínűleg csődbe mennek. Az elektronikus termékekre gondolunk itt. Miért nem inkább mezőgazdasági termékeket ö, támogatnak jobban a kormányok. Miért nem azokat reklámozzák a helyi régiókban termelt ö, ö, mezőgazdasági termékeket? Köszönöm. Okay. Elnök, köszönöm. Much indeed. Um, I'd like to ask a... Szeretném megkérni Poluklást. De úgy látom, hogy éppen kiment a teremből. Paul Donahue, uh, uh, Castle Quimble. Köszönöm szépen, biztos úr, eh, Landakari úr. Örülök, hogy itt lehetek, és írként eh, szeretném ezt a lehetőséget felhasználni arra, hogy néhány megjegyzést tegyek az ír nép múlt hétvégi hangos igen szavazata után. Úgy gondolom, hogy jövünk az európai Unió részeként valósulhat meg, de nagyon nehéz volt a kampányunk Írországban. Nagyon világosá vált előttem, hogy óriási tájékoztatási információs deficit tapasztalható. Egészen más a helyzet, amely Brüsszelben formálódik, és az, ahogyan azt a helyi polgárok látják. Úgy gondolom, hogy szükség van arra, hogy a városok és a régió polgárainak az igényeit sokkal jobban lássuk itt is ez valamelyik tagállamra igaz, hogyha bármit is tanultunk az ír tapasztalatokból, akkor az az, hogy amikor az írek nem tudták, hogy mi a valóság, akkor nemmel szavaztak, amikor, meg, amikor tájékoztattuk őket, akkor hangos igennel válaszoltak. Úgy gondolom, hogy óriási hiányosságok vannak a tekintetben, hogy mi, mi az, ami Brüsszelben történik, és mi az, amit erről az európai polgárok tudnak. És ennek következtében igen negatív a megítélése Európának, Európának saját polgárai körében. És hogyha ennek ezzel az elemzéssel egyetértenek, akkor úgy gondolom, hogy valóban meg kell tennünk, meg, meg kell tennünk az iskolás lépéseket ennek orvoslására. Elnök asszony, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos kérdés a többi eh, panelista számára, és Sean Kelly képviselőnek adnám meg a szót. Felállok, köszönöm szépen ugyanabban a régióból érkeztem, eh, ahonnan eh, Donahue eh, képviselőtársam, és szeretnék Van Debert úrnak és Barroso úrnak is köszönetet mondani. Mind a ketten köszönetet mondok Írországnak. Nos, én pedig Írországnak ön szeretnék köszönetet mondani Európának. Úgy tűnik azonban, hogy ezzel a Lisszaboni szerződés még nem egyértelműen egy sikeres történet. Barazó úr eh, eljött Limerickbe, eh, egy olyan mikrokozmosz eh, volt ez, ahol megtapasztaltuk, hogy mit tett Európa Írország számára. Nos, Írország egy olyan ország, amely egy meglehetősen szegény országból egy meglehetősen tehetős országá vált. Ennek részben az Európai Unió segítsége volt eh, a motorja, eh, közben az ingatlanárak felmentek, azóta vissza is zuhantak ennek fényében. Eh, a bizottság vajon gondolkozik azon, hogy a régiók besorolási Eh, eh, mondjuk Írország déli részét érintő kérdéshez a régiók besorolási rendszerét, eh, hiszen annyi minden változott időben. Elnök asszony, köszönöm, vissza fogok térni majd erre. Van még azonban jó néhány kérdésünk. Szeretném másoknak is megadni a lehetőséget, mielőtt még a panel résztvevők válaszolnának. De mégis úgy döntenék, hogy esetleg válasszák ki, hogy mely, mely kérdésekre akarnak válaszolni. Nem tudom, hogy e, a baszk e, elnök vagy bárki más szeretne válaszolni. Eh, Két szempontra válaszolnék. Az első, világos, hogy Európa, az Európai Unió szerepelés alapvető jelentőségű volt a régió gazdasági fejlődése szempontjából, hiszen Baszkföld nagyon sűrös válságot ért, élt át, és átalakítottuk egész iparunkat, gazdaságunkat a valóban hátrányos helyzetű területeken, az európai forrásoknak köszönhetően. Tehát azt hiszem, hogy a baszk társadalom teljes mértékben Európát támogatja. hiszen itt kézzel fogható volt, hogy egy ö, olyan Európa, amelynek vannak forrásai, ez egy nagyon erős Európa, és erre az Európára abszolút szükségünk van. Számot kell vetnünk azzal, hogy az EU költségvetés szerény mértékű, tehát ezeket a forrásokat azokra a régiókra kell fordítani, illetve azokra a fellépésekre, amely, amely régiók hátrányos helyzetűek, illetve amely fellépések valóban hozzáadott értéket eredményeznek. Különösen a struktúrás alapokra gondolok, és itt a hátrányos helyzetű európai régiókra, lakosságokra kell ezt fordítani, a határokon átnyúló projektekre, amelyek valóban előmozdítják az európai együttműködést. A malagai polgármesternek elmondhatom, hogy én a szubszidiaritás elkötelezett harcosa vagyok, és itt józan, józanságra van szükség, hatékonyságra kell törekednünk. Az a helyzet, amit leírt, nem egyforma teljes Spanyolországban, ebben igaza van, hiszen az autonóm területek nél gyakran mások a kompetenciák, mint az egyéb területeken. De valóban az önkormányzati szinthez fordul először a polgár, hogyha problémák merülnek fel. Éppen ezért elsősorban kommunális politikára van szükség, és rendelkezésre kell bocsájtanunk a forrásokat az önkormányzatoknak, hogy valóban élni tudjanak kompetenciájukkal. Ennek azt hiszem, szeretné összefoglalni? Nochmal. Igen, először is az euróregiók témájára válaszolnék teljes mértékben igazat adok önnek ezen a területen. Például Szászországban két tartományi határ van Csehországhoz és Lengyelországhoz. Éppen ezért meg kell próbálnunk ezt az együttműködés lehetőséget, a határokon átnyúló együttműködés lehetőségét kihasználni. Ezt meg is tesszük, átfogó módon ráadásul, és teljes régiók vesznek ebben részt, valamint a három tagállam is. Ez tehát egy sikeres konstelláció, mondhatom, és mindenkinek csak tanácsolhatom, akinek lehetősége nyílik erre, hogy az ilyenfajta modelleket aknázzák ki, illetve vegyék igénybe. A malagai kollégámhoz csatlakozhatok, hiszen már a bevezető beszámolóban is elmondtam, hogy az a helyzet, hogy a szakpolitika valós végrehajtása a polgárok szintjén történik meg, éppen ezért jó lenne akár több kompetencia is, azonban Németország Szeszország esetében elmondhatom, hogy az elmúlt években már elég sok kompetenciát kaptunk, és a szabad állammal, illetve ö, a német állammal való együttműködés nagyon jól zajlik. Krél képviselő asszonynak elmondhatom, hogy egyetértek önnel, azonban ez nem csupán az egyes politikusok feladata ezt az üzenetet továbbadni, hanem valamennyünk, és erre minden nap ki kell használnunk a lehetőséget. Tehát itt semmiféle ellentmondás nincs az ön és az én felfogásom között. Sőt, épp azt gondolom, hogy Németország és Szászország az elmúlt években mindig világossá tette, nem csupán a német elnökség ideje alatt, hogy mennyire fontos az EU Németország számára, és mennyire fontosak a támogatási struktúrák, az Európai Unió finanszírozásai, forrásai. De az a kérésem lenne az EU-val összefüggésben, hogy a bürokrácia leépítés és az egyszerűsítés témáját is emeljük ki, hiszen van egy Stoiber-féle jelentés, amely az elmúlt napokban született meg. Ez egy helyszíni probléma, egy helyi probléma, különösen a helyi koordinációs egységek vagy a vállalkozások számára, de a közszolgáltatásban is. Azt hiszem, hogy itt egyszerűsítése van még szükség, és akkor minden jobban fog működni. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Volt két, három kérdés, amely konkrétan önnek szót, az egyik az információs deficit kérdése, a másik pedig a társfinanszírozás nagyon eh, fontos kérdése, különösen, eh, hogy az adóbevételek csökkennek, és nehéz a régióknak teljesíteni egy társfinanszírozást. Merre tartunk? Igen, ezek elég konkrét kérdések voltak, és eh, el kell mondanom, hogy az Európai Bizottság két csomagot fogalmazott meg, amelyek célja az egyszerűsítés volt és a finanszírozás projektfinanszírozás eh, lehetővé tétele mind a szociális, mind a fejlesztési alap keretén belül. Mind a két csomag, amely már elfogadásra került, eh, lehetővé teszi azt, hogy az elődegek hamarabb megérkezzenek. Ez év áprilisától 6,5 milliárd eurót eh, utaltunk át a tagállamoknak ennek a csomagnak további eh, rendelkezései is voltak, az operatív programok módosításaira került sor, eh, eh, gyorsabban elfogadtunk olyan projekteket, amelyek jövedelmet termelnek, emeltük a nagy projektnek számít. Tehát emeltük azt a küszöbet, amely fölött egy projekt már nagynak számít, és ahol részletesebb az ellenezés, ez az 50 milliárd eurós szint volt. A biztos másik javaslata is előállt a 100%-os társfinanszírozás javaslatával az ISF esetében. Ezt azonban a tagállamok kritizálták, úgyhogy e pillanatban alternatív megoldásokat keresünk éppen. hogy az ESF, az Európai Szociális Alap és az Európai Struktúrás Alap kapcsán ennyit mondanék. De hagy hivatkozzak arra a kérdésre is, amely az információs szakadékról szól, arról, hogy az európai polgárok nem e, tájékozottak. Nos, az Európai Bizottság nem veheti át a tagállamok felelősségét, a kormányok felelősségét, a regionális hatóságok, a médiumok, az újságírók, a személyiségek, híres személyiségek és közszemélyiségek, közleti szereplők felelősségeit. Nem csak az Európai Bizottság feladata európai építése, hanem mindannyiunké. Egyetértek abban, hogy bizonyára létezik ez az információs szakadék, amelyet azonban több szereplőnek együtt kell betöltenie, nem csak az Európai Bizottságnak. És utolsó megjegyzésem, elnök asszony, a jogosultsági kritériumok nem változnak Írország és a bizottság között nincsenek titkos megállapodások. A jelen pénzügyi keret, tehát 2013-ig nem változnak a jogosultsági feltételek. Köszönöm, mondja az elnök. Hübner asszonynak adom meg a szót. Két rövid ügyre térnék rá, mint egy Pacsi López úr mellett ülök. Szeretném elmondani, hogy Baszkföld maga is megtalálta az útját egy nagyon sajátos választás volt ez, amely, a, amely Baszkföld sikerét megalapozta. Európa számos régiója azonban még mindig küzd az, hogy hogy tudja saját magát vonzóvá tenni. És amikor a Guggenheim Múzeumról beszéltünk néhány évvel ezelőtt, akkor, akkor arról beszéltünk, hogy ez a múzeum bizony hozzájárulhat a régió vonzó erejéhez is így nem csak az oda települőket tudjuk vonzani, hanem a beruházókat is. Az elmúlt évben az Európai Bizottságban és az Európai Parlamentben is azért jelentünk meg több alkalommal, hogy a helyi közösségeket, a régiókat felvilágosítsuk, hogy valóban arra kell törekedniük, hogy vonzóbbá tegyék önmagukat. A másik kérdés amely a tájékoztatási deficittel kapcsolatos. Úgy gondolom, hogy ez egy krónikus betegség az Európai Uniónak, mert emlékszem, hogy én már évtizedek óta beszélünk erről, és még mindig itt van ez az asztalon ez a probléma. És hogyha a helyi hatóság, a helyi közösségek ebben nem vesznek részt, ha nem beszélnek Európáról, eh, beszélnek persze Európáról, de főleg csak újra mutogatnak rá, helyett eh, pozitív értelemben is beszélni kellene Európáról, máskülönben nem érthetik meg az embereket, hogy érthetik meg az emberek, hogy mi is az ő hasznuk az Európai Uniós tagságból, abból, hogy Európa részét képezik. Ideje lenne abba hagyni azt a fajta nagyon nagy elterjedt európai játékot, amelyben mindenki a másikra mutat, a helybeliek Európába, Európára, Brüsszelre, Brüsszel pedig a helyiekre. Úgy gondolom, hogy a szubszidiaritás elve eh, továbbra is megmarad az Európai Unió nemzeti kompetenciái között, és óriási nagy a sokszínűség az Európai Unión belül tapasztalható megadások kapcsán. Azonban úgy gondolom, hogy eh, a politikánk is nagy mértékben decentralizált, hiszen az, amit eh, Dresda tesz, az nagyon sok régió számára járható út. És úgy gondolom, hogy a szubszidiaritás nem más, mint a politika megvalósításának egy módja, de végső sorban, végső soron a nemzeti keretek között kell eh, a feladatokat elvégezni. Ennek köszönöm. Köszönöm, a malagai polgármester nagyon fontos kérdést tett föl. Mindenki emlékszik arra a hír, híres beszédre, amelyet Margaret Thatcher adott Brüsszben, és azt mondta, hogy a döntéshozatal nem Brüsszel dolga, hanem londoni. És a szubszidiaritásnak itt véget is kell érnie. Nos, mi egy kicsit máshogy gondolkodunk, teljesen támogatom azt, hogy legyen egy intézményen belüli újra egyensúlyozás is. Mire gondolok? A polgármesterek szövetsége, a Covenant of Mayors nagyon jó példa arra, hogy amikor világos, hogy helyi szinten mi a feladat, hiszen a klímaváltozás összes következménye helyi szinten jelentkezik. Tehát itt kell összefogni a, a klímaváltozás elleni küzdelemben is. Másrészt képviselőre reagálva tudnunk kell, hogy mi honnan jön, tudnunk, nem csak arról kell beszélnünk, hogy milyen nagy a kommunikációs probléma, van probléma, és az egyik az egy strukturális probléma. Mondok egy példát, például intézményes értelemben nem lehetséges az, hogy közös kommunikét adjunk ki a bizottsággal vagy a tanácssal, mert ez nem felel meg a szabályoknak. Tehát sokkal világosabbá kell tennünk azt, hogy vannak evidens, egyértelmű dolgok, és ezekből indulunk ki. Mindig azt mondom, ez a mindig mondjuk kicsit lehet, hogy nehéz, túl szigorú szót. Tehát nagyon sokszor azt mondom, hogy képzék el az eurót, az Európai Uniót úgy, mint egy autót. Az Európai Bizottság a motor, az üzemanyag az Európai Parlament, parlament de ahhoz, hogy az autó működőképes legyen, ahhoz bizony kerekekre van szükség, amelyek érintkeznek a talajjal. Ezért van e, szerepük e, a helyi e, hatóságoknak és a régió, a régió bizottságának. Nem csak pluszként van rájuk szükség, hanem, hanem, hanem bizony ők viszik előre az ügyeket. Az üzemanyagot gyakrabban le lehet cserélni, mint a, a kerekeket. Nos, úgy gondolom, hogy hangsúlyoznom kell azt, amit az alelnökök csoportja mondott a prágai csúcsértekezet alkalmával. Minden régiónak van legalább egy kincse, és azt kell csinálnunk, hogy ezeket a kincseket, ezeket a forrásokat csoportba, klaszterbe kell foglalnunk, és akkor mindent elérhetünk. Ennek azt mondja, köszönöm, már csak 10 percünk van, és legalább 5-6 ember kérte, hogy felszólalhasson, úgyhogy fel fogom őket szólítani, és remélhetőleg, hogyha nagyon rövidek lesznek, akkor még egy pára megszólalhatnak, és esetleg még a panel tud válaszolni. Michael Schneider, Szász Anhalt elnökének adom meg a szót. Für die EVP Köszönöm, hogy megadja a szót a Régok Bizottság a néppárti frakció képviselőjének. Én is örülök az ír népszavazás eredményének, de kétségem van az, azzal kapcsolatban, hogy a javított információ áramlás vezetett ehhez. Azt hiszem, hogy a ma délutáni témát nagyon jól választottuk ki, globális válság, regionális válaszok címmel. Ez világosá teszi, hogy közös a válság, de a régiók erre a válságra különböző válaszokat adnak, máshogy érinti a válság a régiókat, az erőseket kevésbé, a gyengéket erősebben, természetesen mások lesznek a válaszok a, válaszok a régiók részéről a válságra és a kompetenciák kérdés és felmerő régiók összefüggésében a több szintű kormányzást még erősebben ki kell dolgozni. Hübner asszony igazat adok önnek. Az elmúlt években nagy előrehaladást értünk el, de a Belker jelentés is világosá teszi, hogy a jövőben még cselekvésre van szükség hiszen a közös európai célkitűzéseknél nagyobb rugalmasságot kell biztosítani régióknak, hogy hogyan érik el ezeket a célokat, és ezekhez a célokhoz tartozik a következő években a válság következményeinek leküzdése és az első pont. Második pont, az elnök úr nagyon erősen kiemelte a kohéziós politika jelentőségét, ez nagyon helyes is, az emberek aggodalmai tekintve. De hogyha megnézzük a szociális alap felhasználását, például a struktúrálisan gyenge régiókban, például a kelet-német régióban, itt az ESA segítségével végezik a továbbképzéseket, de a vállalatok leépítik a létszámot, és a továbbképzettek, a szakképzettek nem tudnak munkát találni, elvándorolnak, és ezzel még inkább erősítik demográfiai problémáinkat. A kérdés a jövőben a Balkán jelentés értelmében a kohéziós politika eredeti szándékához kellene visszatérni, tehát a gazdasági növekedéstől kellene előmozdítanunk. Ez lenne az első célkitűzés. Köszönöm szépen, Lambert Van képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az egyik égető kérdés, ami az innovációhoz kapcsolódik, az nem más, mint az, hogy itt a demokrácia hazájában hogyan vezetjük be az innovációt, itt a plenáris ülésen, a nyílt napok során. Hogyan ö, hozunk olyan következtetéseket, amelyek közelebb hoznak minket az emberekhez. Valami hiányzott nekem az eddig elhangzottakból. Barózó úr arról beszélt, hogy meg kell erősíteni a régiók és a városok ö, ö, hatását, illetve minden szintet meg kell erősíteni. Úgy tűnik számomra, hogy az marad ki, hogy európai megoldásokra van szükség. A régiók és városok közvetlen részvétele az éghalatváltozásról szóló világ szerte folyó vitában és a gazdasági válságról szóló vitában egyszerűen nem működik. Minden az európai szinten marad. Tavaly az Európai Parlamentben megállapodtak a három éves költségvetésről, illetve arról, hogy az önkormányzatok és a régiók képviselői részt vesznek a folyamatokban. De ennek ellenére nem látom, hogy felhasználnák-e ezt alapnak arra, hogy a gyakorlatba is átültessék mindezt. Hogy tényleg az történjen, amiről megállapodtak elnök. Köszönöm szépen, Katerin Trez képviselő asszony következik. Köszönöm szépen a szót. Én az ultraperiferiális régiók problémáját szeretném felvetni, mert sokszor elfeledkezünk ezekről. Sokat beszélünk a megújuló energiáról, illetve a gazdasági hálóról, amely gyakorlatilag a kis és középvállalkozásokon alapul potenciális részei a fejlődésnek, illetve a fenntartható fejlődésnek. Az ilyen jellegű projektek összekapcsolják a fejlődést, a fenntartható fejlődést, illetve az innovációt. Mégpedig úgy, hogy a gazdasági, emberi és természeti források is figyelembe vételre kerüljenek. Az ilyen jellegű projektekben meg lehet erősíteni a, erősíteni a megújuló energia felhasználását. A cél az autonómia energia szempontjából. Azonban az éghajlatváltozás igen súlyosan érinti ezeket a területeket. A projekt a demokratizációt is hivatott elősegíteni. A különböző szervezetek, helyi közösségek, kis és középvállalkozások, a szociálisan felelős szervezetek bevonásáról van itt szó. Nagyon fontos, hogy a jelenlegi fejlődésről olyan modell szülessen, amely jobban alkalmazkodik ezekhez a régiókhoz. Ezen területek gazdasági fejlődése továbbra is túlságosan kevéssé kerül a középpontba. Pedig fontos lenne mind az innováció, mind a tartós fejlődés szempontjából ebből a szemszögből szeretném tudni azt, hogy a regionális politika hogyan tud hozzájárulni a fenntartató fejlődéshez a jelenlegi gazdasági helyzetben. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Még egy valaki van a listán, Risto Evela, és utána még ketten kapnak szót. A képviselőt keresem. Európa on alue... Elnök asszony, Európában létezik egy hálózata a kis regionális bankoknak. A pénzügyi válság következtében a hitelezési szabályok nemzetközileg szigorodnak. A hatóságok jogosan felhívták a figyelmet arra, hogy kik a legfontosabb érintettek ebben a témában, és nemzetközi jelentésekre utalnak. A bizottságnak azonban mindent meg kellene tenni annak érdekében, hogy az intézkedések hatása nem sújtja jogtalanul a kis regionális bankokat, amelyek a fejlődés motorjai, és egyáltalán nem tehetnek a válságról. A bizottságot arra szeretném kérni, hogy vegye figyelembe ezeket a tényezőket, és folytasson dialógust a kis regionális bankok képviselőivel. Remélem, hogy a bizottság, bizottság személyesen válaszol nekem. Elnök asszony, köszönöm szépen. Egy-két még nagyon gyors kérdés, parancsoljon, régóta vár már a szóra. Köszönöm szépen. pozitívan ö, reagálunk itt a válságra, úgy látom. Ezért a világ óriási lehetőségeire kell felhívnom a figyelmet termelés szempontjából, illetve arra, hogy azok a termékek, amelyeket elállítunk, már nem a nép kezébe kerülnek. Ez a józanésznek ellentmond. Vagyis a problémákat nem minimális szociális szolidaritás segítségével akarjuk megoldani. A befektetők ellopják tőlünk a pénzeket. Engedje meg, hogy folytassam. Tehát, tudván azt, hogy nem értünk egyet azzal, ami elhangzott, egy javaslatot szeretnék megfogalmazni. A kritériumokhoz kettőt, mint mutatót használjanak fel. Az első az a százalékos érték lenne, amely nem a foglalkoztatottságot mutatja, hanem a munkát, amely az aktív lakosság szemben jelenik meg. A második százalékos érték, ami a termelésre vonatkozik. Köszönöm. Elnök, még egy nagyon gyors hozzászólás. Nagyon sok kezet látok. E, még egy nagyon gyors, nagyon rövid hozzászólás, és aztán a szakértők e, kapnak szót a válaszadás jogán. Köszönöm, elnök asszony, a lehetőséget. Egy olasz város polgármestere vagyok, egy kisvárosi, egy olyan egy olasz kisvárosi. Nagy érdeklődéssel követtem a vitát, a kérdéseket, meghallgattam a válaszokat, és csak néhány megjegyzést tennék, különösen azzal kapcsolatban, ami például az információ hiányt illeti. Elnézést, elnézést az elnök asszony megszakítja hozzászólót. Kérem konkrétan kérdezzen, mert lejárt az időnk. Rögtön a lényegre ez a kérdés. Azt hiszem, hogy ami az információ hiányt illeti, a bizottságtól kérdezem, hogy lehetséges-e tekintettel arra, hogy az önkormányzatok az első olyan hivatal, melyhez a polgárok fordulnak, tehát bevonni az önkormányzatokat a nagy információnyújtási tevékenységbe, ez növelni a tudatosságot. Tehát kérdezem, hogy mit gondol erről a bizottság, és másodszorban a kultúrával kapcsolatban. A bizottság a kultúrás politikával kapcsolatban mit kíván tenni, mert azt hiszem, hogy ez a szempont is egy olyan dolog, amire többet kellene fordítani, a kultúra nagy kihívás, ezt valamennyinek el kell fogadnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, már is jönnek a válaszok, és elnézést kérek, hölgyeim és uraim, hogy ilyen rövidre kellett, hogy fogják a mondandójukat, de olyan sokan akartak hozzászólni, és egyébként nem marad idő a válaszokra. Szakértőinkhez fordulok kérem válaszoljanak azokra a kérdésekre, amelyekre röviden tudnak reagálni. Összefoglalásképpen csak a kérdésem a következő lenne. Nagy vita folyik arról, hogy Európa erősebb vagy gyengébb lesz a válságot követően. Erősebb, mert össze kell, hogy fogjon az EU, gyengébb, mert nagyobb a protekcionizmus, és ez aláása a nagy piacot. Kérdésem önökhöz röviden a regionális politika hogyan tudja felvállalni azt a szerepet, hogy Európa erősebben kerüljön ki a válságból, mint gyöngébben? Biztos úr, önnel kezdeném, mindenkinek másfél perce lesz a válaszra, parancsoljon, köszönöm. Well, I agree. Nos, egyetértek, teljesen egyetértek azzal, amit Schneider úr elmondott. Elismételném azt, amit az előbb említettem már hogy több rugalmasságra van szükségünk, több elszámoltathatóságra van szükségünk a régiók részéről, és nagyobb fegyelemre van szükségünk, több fegyelemre van szükségünk. Ami az ultraperifériális régiókat illeti, a kohéziós politika igyekszik figyelme venni ezeknek a régióknak a sajátosságait, és megpróbál ezekre a régiókra koncentrálni pénzügyileg is, Tudjuk, hogy nehéz problémákat tapasztalnak meg, élnek meg, de megpróbálunk ehhez alkalmazkodni, ezt figyelembe venni. És végül a moderátor kérdésére válaszolva, a kohéziós politika két dolgot tud elérni. Egyrészt közvetve támogatja a tagállami költségvetéseket, amelyek jelen pillanatban súlyos nyomás alatt állnak természetesen, és rövid távon kell reagálnia ezeknek a költségvetéseknek. A második azonban az, hogy a hosszú távú célokhoz is hozzá tud járulni a kohéziós politika gazdasági fejlesztési terveink sikeréhez, hiszen a hosszú távú beruházásra, a fizikai infrastruktúrára, az emberi tőke fejlesztésére eh, koncentrál és eh, lehetőségeket teremt. Természetesen nem eh, meghatározó tényező, de tud segíteni. Ennek köszönöm, elnök úrnak adom meg a szót. Nos, nem meglepő, hogy maradéktanul egy, egyetértek én is azzal, amit Schneider úr mondott fenn kell tartanunk a globális célokat, de nagyobb rugalmasságra van szükségünk annak érdekében, hogy a megfelelő választ tudjuk a megfelelő pillanatban adni. Egyetértek teljesen, amit mondott Kressz asszony az éghajlatváltozás kapcsán. Tényleg óriási a kihívás, konkrétan kell fellépni ezzel kapcsolatban. Ami a kis bankokat illeti, és a pénzügyi hivatalokat. Nyilván ők képviselik az igazi hatalmat helyi szinten, azonban a globális szinten két különböző dolog van. Egyrészt nagyobb transzparenciára, átláthatóságra van szükségünk, teljes átláthatóságra, ugyanakkor nem kell megváltoztatnunk minden szabályt. Görög kollégánk javaslatot tett, hogy fogadjunk el egyfajta, talán nem új, de alternatív kritériumot is a dolgok mérésében, ez nem csak az ön célja, bizonyos tudják, hogy Franciaországban is volt egy kiváló javaslat eh, az új kritériumok felé. És végül Lambert eh, van Isztegyor Roy úrra reagálnék. Konkrétan úgy gondolom, hogy kiváló ötlet volt ez. Gyakorlati módon kell együttműködnünk, hogy ebben a partneri kapcsolatban eh, valóban reagálni a globális kívásokra. Elnök, eh, Hübner asszonynak adná meg a szót eh, hamarosan, előtte López elnök úrnak adná meg a szót, Leendekari úr. Egészen röviden. A legtöbben a legtöbb kérdést a bizottsághoz intézték nem hozzánk, de osztom azt a javaslatot, melyet néhány felszólaló megfogalmazott. Itt egy nemzetközi válságról van szó, nemzetközi válaszokra van szükség, ugyanakkor helyi szintű válaszokra is, mert a helyi, szá, helyi szintű válaszok, ahogy ezt valaki már említette, eléggé rugalmasak ahhoz, hogy a helyi adottságokhoz alkalmazkodjanak ezeket számításba vegyék, és ez egy nagyon fontos, nagyon fontos a helyes válasz megtalálása. Ez egy ellentmondás lehet, de azt hiszem, hogy a helyi kompetenciákat erősíteni kell a régiók kompetenciáit, hogy válaszokat találjunk erre a nemzetközi válságra. Ugyanakkor az európai szintű válaszokat is erősíteni kell, hiszen, hiszen Európa az az elnyő, amely alatt megóvhatjuk magunkat. Köszönöm szépen. Eh, Helma Orasznak adnám meg a szót. Ja, auch... Eh, Igen. A világos megerősítését mondhatom ki én is annak, hogy erős Európára van szükség, nem csupán termelőhelyként Európa, kell Európát stabilizálnunk, hanem közösen kell megfelelnünk a kihívásoknak, globalizáció, demográfiai változás, éghajlatváltozás, energiaválság és nagyon sok minden más téma, amelyek már felmerültek a felszólalásokban. Éppen ezért ami a globális válság leküzdését illeti, itt az önkormányzatok kulcs szerepet játszanak mert a közszolgáltatások nagy része a mindennapi élet, amely a polgárokat érint, tilos ez az önkormányzatoktól ered, éppen ezért ez a válaszom a végső kérdésre. A válságot csak közösen küzdhetjük le, mindenkinek részt kell vennie, az önkormányzatoknak, a régióknak, a tagállamoknak és az Európai Uniónak egyaránt. Azt is világossá kell tennünk, hogy partnerek vagyunk, hogy mindannyiunknak közös kötelezettségünk van, ugyanakkor igazságos, egyenlő részvételt kell biztosítani mindannyiunknak. Thank you very much for that. Köszönöm szépen, ez igazán pozitív befejezés volt. Mielőtt Hübner asszonynak átadnám a szót, szeretnék köszönetet mondani valamennyi panel részvevőnek, amiért ilyen élénk vitával kezdtük meg ezt az esemény sorozatot. Úgy gondolom, nagyon sok olyan témát érintettünk, amelyet a következő néhány napban megvitatjuk. Az ennek megköszöni a tolmácsok eh, munkáját is, valószínűleg az emberek elég gyorsan beszéltek, külön köszönöm ezért a munkájukat. Hübner asszonynak adom meg tehát a szót a zárszóhoz. Köszönöm szépen, Jackie, hogy eh, eh, levezetted ezt az ülést. Akik szeretnének beszélni, ne felejtsék el, hogy még három nap áll előttünk, nagyon sok szeminárium és lehetőség lesz majd a felszólalása még. De szeretnék kommentálni néhány felvetést, Egyértelmű, hogy ma nem tudunk eleget a jelenlegi válság hatásáról, ami a regionális teljesítményeket illeti. E, konklúziókat kell levonnunk, elemzést kell végeznünk. Úgy gondolom, hogy a parlament és a bizottság, illetve a régiók bizottságának feladata, ez jobban meg kell értenünk a következő néhány hónapban, hogy a válság hogyan hatott valóban ténylegesen a helyi és regionális gazdaságra. Nyilván tudjuk, hogy vannak olyan régiók, amelyeket eh, jobban eh, lesújtott a válság, mint másokat. Nagyon sok, eh, nagyon nagyok az eltérések, hatások mértéke tekintetében, de mindenféleképpen figyelembe kell vennünk azt, hogy a válság regionális, olyan regionális gazdaságokat rázott meg, amelyek korábban sem voltak éppen e, túlságosan jó állapotban, hiszen a, globális semlegelés épp úgy hatott rájuk, mint e, a szociális és strukturális e, körülmények összessége. Tehát strukturális problémákat is meg kell oldanunk, nem eddig csak a válságra koncentrálnunk. Önök ezt jobban tudják, mint mi itt Brüsszelben és nem egy egyszerű összefüggés van a, fejletts, a régió fejlettségi szintje, illetve az árszint változásával kapcsolatos sokok kezelésre való képesség között sokszor az elzártabb, szegényebb területek megúszhatnak bizonyos problémákat, de figyelembe kell vennünk a tagállami szintű politikákat épp úgy, mint az Európai Uniós és a világ globális szintű politikáit feltétlenül figyelembe kell vennünk mindezt, amikor az európai kohéziós politika következő nemzedékét kidolgozzuk. Kétségtelen, hogy a válság utáni Európa mindenképpen regionális és helyi Európa lesz. A vitából az is megfogalmazódott, hogy lehetőségünk van ma arra, hogy áttekintsük, hogy milyen fejlődési eh, pályákat szeretnénk befutni helyi, regionális és tagállami szinten, eh, és át kell gondolnunk, hogy milyen eszközökre van ehhez szükség ugyanezeken a szinteken. De hát sok a kihívás is még. Eh, fontos egész sorrendet kell felállítani, segítenünk kell azokat a cégeket, amelyek túlélték a válságot, de a legjobb megoldás mindenképpen az, hogyha a teritoriális megközelítésünk a, a lokális szintre koncentrál. Fontos, hogy a központi kormányok tudják pontosan, hogy eh, hogyan tudják eh, azokat a politikákat megvalósítani, amelyek menedzsmentje csak a fővárosokban zajlik, de helyi szinten eh, jelentenek majd hatást. Fontos, hogy a helyi eh, preferenciákat tükrözzük, de ugyanígy a helyi tudást is felhasználjuk. És végül utolsó mondatként mindannyian köszönetet mondtunk ma Írországnak, de és sokat is beszéltünk a szubszidiaritásról, de ne azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az új, a eh, Lisszaboni megalapodás kiterjeszti a szubszidiaritást a helyi és a regionális szintre, ami azt jelenti, hogy meg tudjuk erősíteni az európai kormányzati rendszert, közös felelősségünk ennek a lehetőségnek a kihasználása. Én ugye fontos, hogy azok, akik alacsonyabb szintekről érkeznek, azok, azok elérjenek hozzánk, és szorosabbak legyenek az együttműködési csatornák keresztül folyó kapcsolatépítő mechanizmusok. Nos, sajnos most el kell hagynunk a termet, mert az Európai Parlament eh, regionális szakbizottsága tovább folytatja az ülését. Eh, köszönöm mindenkinek, aki megjelent, eh, folytatjuk a munkánkat, és találkozunk a következő négy-hat néhány napban és megköszönöm önöknek azt is, hogy lehetővé teszik, hogy a továbbiakban folytathassuk a régi szakbizottság ülését.